Ja. Der Präsident. Az elnök. So, einen schönen guten Abend. Jó estét kívánok mindenkinek. Ezzel folytatjuk eh, az üléseket. A második szavazás eh, Mm, eredményének ismertetése következik, illetve megnyitjuk majd a következőt. A második szavazás tárgya a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet. 479 szavazatot adtak le. 464-en szavaztak mellette, 11-en ellene és 4-en tartózkodtak. Ezzel a több éves pénzügyi keret módosításáról szóló rendeletet elfogadtuk, és akkor most következnek a módosítók az EU koordinált fellépések, az összehangolt uniós fellépés a COVID-19 pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében. Én azt javaslom, hogy úgy járjunk el, ahogy délután itt az eredmények megjelennek a képernyőn, én nem fogom ezeket felolvasni. Tehát az itteni bejelentés után a parlament honlapján azok ismertetésre kerülnek. A 19-es módosítót elutasították, ahogy látják. A 62-es módosítót szintén elutasították. A 18-as bekezdés első részét elfogadták az eredeti szöveg második részét szintén elfogadták, a harmadik részt szintén elfogadták. 63-as módosító, ezt elutasították, 64-es módosító, ezt is elutasították, 65-ös módosító, ezt is elutasították, 66-os módosító, elutasították, 33-as módosító elutasították, 34-es módosító, tehát 34-es, ezt is elutasították, leszavazták, 35-ös módosító elutasították, 36-os módosító elutasították, 45-ös módosító elutasították, 46-os módosító elutasították, 67-es módosító elutasították, a 20-as bekezdés első részét elfogadták, második részét elfogadták, harmadik részét elfogadták, 37-es módosító elutasítva, 68-as módosító elutasítva, 38-as módosító elutasítva, 39-es módosító elutasítva, 40-es módosító elutasítva, 41-es módosító elutasítva, 10-es módosító elutasítva, 23-as bekezdés eredeti szöveg elfogadták, Ezek tehát a az eddigi eredmények, szavazás eredmények a harmadik módosító csomag, illetve az összehangolt uniós fellépés a COVID-19 pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében e, erről az eredményről 10 óra 50-kor számolunk be, és most a negyedik e, szavazás e, következik. Összehangolt uniós fellépés a COVID-19 pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében. Ugyanaz lesz a szavazási eljárás, mint korábban korábban. Most nyitjuk meg a negyedik szavazást, és 9.30-ig lehet szavazni, tehát mostantól 21.30-ig tudnak szavazni a negyedik szavazás során. A negyedik szavazás eredményeit holnap reggel 9 órakor jelentjük be, tehát április 17-én pénteken reggel 9 órakor. Nem látok semmi ellenvetést, ezért most felfüggesztem az ülést.